2 órakor van. Most áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a bizottság alelnökének és az unió külügyi és biztonságpolitikai fő képviselőjének nyilatkozata. A vitában ismét Leske Vicius úr képviseli a litván külügyminiszter. A nyilatkozat címe Fegyverkivitel a tanács 2008 per 944 per KKBP közös álláspontjának végrehajtása. 5 perce megkapja szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, szeretném most kihasználni ezt a lehetőséget, hogy eh, az Európai Unió tagállamainak, a biztonság alelnökének és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatával kapcsolatban. Itt a fegyverkivitel lehetséges harmonizációjáról van szó. Ennek az eredete az 1998-as Európai Uniós Viselkedési Kódex, amely 2008-ban közös álláspont lett. A fő célja ennek az, hogy az európai országok fegyver kivitele harmonizáltabb, kiegyenlítettebb legyen, és hogy megfelelő ellenőrzésben részesüljenek. Tehát a fegyvereket ellenőrizni kell, mielőtt kikerülnek az Európai Unióból. Itt természetesen az új szomszédsági politikával kapcsolatban harmadik országok is érintettek. Itt a közös álláspont alapján a tagállamoknak bizonyos paraméterek alapján kell a fegyverkivitel kockázatát felmérni. És a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy az emberi jogok ellen, emberi jogok megsértéséhez használhatják-e fel a kivitt fegyvereket. Nagyon fontos, hogy a fegyverkivitelnek milyen hatása lehet a regionális stabilitásra. Egyidejűleg a közös álláspont azt is előírja, hogy esetenként kell az ügyeket felbecsülni. Itt nagyon fontos az, hogy milyen fegyverek, mennyi fegyver kihez jut el. És ezek mind olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni. Az a tény is fennáll, hogy a fegyver kivitel egy bizonyos országban nem jelenti azt, hogy ez az adott ország embargó el, vagy nincs. Tehát az, embar, az Európai Uniós embargók bizonyos államokra vonatkoznak, és ügyelni kell arra, hogy ne kerüljenek olyan országba kivitt fegyverek, amelyek fegyveremborgó alatt állnak. A közös álláspont az új tagállamok fegyverkivitelét is harmonizálni hivatott. Ez azt is jelenti, hogy mielőtt egy tagállam fegyver, fegyvereket exportál, megvizsgálja az adott helyzetet, mint már említettem, esetről esetre. És így nagyon fontos az, hogy megvizsgálják, milyen országba, milyen régióba kerülnek az adott fegyverek. A közös álláspont egy nagyon előre haladott eszközt képvisel, hogy hogyan kell megvizsgálni az adott fegyverexportot. A közös keret ellenére, amelyet a 28 tagállam elismer, minden egyes fegyverkiviteli esetet tagállami szinten a megfelelő állami szervek bekapcsolásával kell megvizsgálni. Hiszen itt nem lehet összehasonlítást alkalmazni, hiszen minden egyes fegyver kivitel különböző. A tagállamok kockázat vizsgálata, tehát mint említettem, a nemzeti hatóságok révén történik. Ezt eh, nem szabad elfelejtenünk. És nagyon fontos eh, esetleges eh, jogsértés esetén a közös álláspontot alkalmazni. A közös álláspont gondoskodik a megfelelő átláthatóságról is. Az európai országoknak a közös álláspont alapján nagyon részletes éves jelentést kell beadniuk a fegyverexportjaikról. Az átláthatóság az egyik előfeltétele a közös álláspontnak. Ez nagyon fontos a közvélemény, a civil társadalom, az európai és a nemzeti parlamentek irányába, hiszen ez a jelentés igazolja, hogy demokratikus vizsgálat történt a fegyver kivitel esetében. Most már szeretnék az jelen helyzetről beszélni a közös álláspont elfogadása után három évvel. Nagyon alapos vizsgálatot tartottunk, kérdőíves alapon az összes tagállam reagált a kérdőívre. És a tanács ez alapján pedig következtetéseket vont le 2012-ben. És megerősítette, hogy a közös álláspont felülvizsgálata nem kizárt. Mindenképpen foglalkozni kell az alkalmazás javításával és a tapasztalat cserével. Nagyon fontos az, hogy a megosztott információ nagyobb hozzáadott épvisel, nagyobb hozzáadó értéket képviseljen. Ezeket a javulásokat egy politikai dokumentumban, egy iránymutatóban szeretnénk rögzíteni, amely a közös álláspont alapján készül el. Az Európai Parlament teljes mértékben részt vesz a közös álláspont felülvizsgálatában. És tervezzük NGO-k bevonását is. Az Európai Unión túl Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy számos harmadik országra is vonatkozik a közös álláspont, főleg azokra az országokra, amelyekkel szomszédsági egyezményeink vannak. Tehát egy nagyon ambiciózus, hosszú távú programról lesz szó. 2012. novemberében fogadták el a legutóbbi 1,8 milliárdos idevágó támogatási lehetőséget. Nem szabad elfelejtenünk a fegyverkivitel globális jelentőségét sem, hiszen az ENSZ-ben zajlanak a leszerelési tárgyalások. 2013. április harmadikán az ENSZ közgyűlése elfogadott egy szándéknyilatkozatot a globális fegyverkereskedelemről. Itt eh, megfelelő átláthatósági kritériumok vannak. A fegyverkereskedelmet tehát nemzetközi szinten is átláthatóbbá kell tenni, hiszen a fegyverkereskedelem nagymértékben hozzájárulhat eh, az emberek szenvedéséhez. A szerződést legalább 50 ENSZ államnak kell majd ratifikálnia, amennyiben megszületik. Itt az Európai Parlament képviselői nagyon fontos szerepet játszanak ebben a kontextusban. Itt új kompetenciákat vélhetünk felfedezni az Európai Parlament részéről. Tehát az európai tagállamoknak is ratifikálnia kell majd az egyezményt. Mi meg eh, számítunk támogatásukra. És eh, mi pedig természetesen a 28 Európai Uniós tagállam politikai támogatásáról garantálhatjuk önöket. Köszönöm. Merci, monsieur Leszkevicsic. Köszönöm szépen, most pedig Gáler úrnak adok szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A fegyver nem olyan áru, mint az összes többi. Hogyha a rossz kezekbe kerülnek, akkor sok kárt okozhatnak ezek. Hogyha ellenőrzés alatt maradnak, illetve felelős kormányok ellenőrzése alatt, akkor elrettentő hatásuk lehet, és olykor-olykor a demokratikus államok védelmére, illetve a nemzetek önrendelkezési joga védelmében be kell őket vetni. Éppen ezen okokból kifolyólag jó dolog, hogy közös szabályokat alakítunk ki a katonai technológia, felszerelés, fegyverek számára. Nincs még egy olyan államközösség, amelynek vannak ilyen szabályai. Éppen ezért ez a szabályozás talán olyan vonzó is lehet, remélhetőleg, hogy harmadik, államok, harmadik országok is alkalmazzák azokat. A 2008-as megállapodás jogilag kötelező keretet teremtett, utaltak itt a COARM munkacsoportja, amely egyfajta felhasználói szabályzatot készített, egységesítve bizonyos normákat. normákat. Természetesen parlamentként ebben nem vagyunk együtt döntési jogkörben. A tagállamok azok, akik felelősek azért, ahogyan értelmezik és alkalmazzák a meglévő szabályokat minden egyes esetben. Éppen ezért a nemzeti szintű kollégáinknak a nemzeti parlamentekben különös szerep jut, fel kell hívniuk a kormányaik figyelmét a közös álláspont alkalmazására, és ellenőrizniük kell, hogy ez megtörténik-e. Emellett szerep jut a főképviselő asszonynak is természetesen, és mi európai parlamentként Szeretnénk rendszeres tájékoztatást kapni ezen szabályok alkalmazásáról. Frakcióként támogatjuk az Arms Trade Treaty-t is, tehát a fegyverkereskedelmi megállapodást, amely hamarosan életbe lép. Kapa. Köszönöm, Galler úr, és Kopászonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A jó alkalmazása ennek a közös álláspontnak a fegyverexporttal kapcsolatban nem technikai kérdés, hanem politikai jelentőségű kérdés. Sőt, mindenek előtt politikai. Ha koherensek akarunk lenni a kötelezettségvállalásainkkal szemben a, az emberi jogok és a milleniumi kötelezettségvállalásokkal szégyen az, hogy a néppárt és a csendes ALDE támogatással befolyásolta a Lözing jelentésnek az ügyét a külügyi bizottságban egyetlen lényegi kérdést sem kezel. Az igazság az az, hogy nem szeretnék, hogyha igazi ellenőrzés alá kerülne a fegyverexport, és itt van a véleményeltérésünk. Mi hangsúlyozzuk és világosan kimondjuk kertelés nélkül, hogy egyszerűen meg, véget kell vetni a képmutatásnak, amit a nagy fegyver ö, előállítók ö, alkalmaznak. Láthat, átláthatóságra van szükség, nem szabad, hogy a diktatúrákba a fegyverek menjenek ki. Olyan esetekben, esetekben, amikor gyanítható, hogy a szabadság elfolytására és az emberi jogok megsértésére kerülnek ezek a... Egy kék kártyát kapott, elfogadja-e? Igen, akkor megadom a szót. Megkapta a szót, öné a szó. Lizek úr. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem önt, képviselőasszony, de szeretnék mégis feltenni egy kérdést. Emlékszik-e az AFET szakbizottság ülésére? Az ön által megnevezett tervezetről volt ott szó, és a következőképpen alakult a szavazás, senki sem szavazott mellette, egy, tartózkod, egy képviselő tartózkodott, és körülbelül 10-11 szemét, tehát az összes többi, az összes frakció ellene szavazott. Kedves kolléga, hát hogyha jól, ilyen jól emlékszik, akkor emlékszik arra is valószínűleg, hogy visszavonta a támogatását egy olyan jelentés esetében, amelyről már majdnem megállapodtunk. Biztosan emlékszünk mindannyian arra, hogy mi történt, nem kell ezeket a dolgokat újra felgöngyölíteni. Most pedig Nikolai asszonynak adom meg a szót két percben. Tisztelt elnök asszony, úgy látom, hogy sokkal fontosabb az egységes álláspont, de csak olyan esetben, hogyha ez fenntartható és mindenkinek jó, az iparágainknak is és azok számára is, akiket védelmezni akarunk. Ennek a kezdeményezésnek egyes részei realisták, véleményünk szerint nem ö, állíthatjuk le a fegyvertelmelést vagy eladást, de garanciákra van szükség azért, hogy valamennyi tagállam, problematikus rendszereknek, vagy paramilitáris csoportokat nem lát el fegyverekkel egyes országokban. Nem szabad egy Európa számára fontos iparágat törölni, és nem szabad radikális megközelítést alkalmazni. Fontos, hogy jobb legyen az együttműködés a közös álláspont talaján, és az Európai Védelmi Ügynökség is részt vegyen ebben. A probléma itt a kiegyensúlyozott fegyverezet ellenőrzés, és az innováció kérdése. Ez egy szor, komoly kérdés. Szerintem a megoldás az igazi konszolidációja és integrálása az iparágnak. A kompromisszum, amit elértünk a közös állásponttal, egy előrelépés, és reálisnak kell lát, lennünk, mielőtt további intézkedéseket kérnénk. Köszönöm szépen, Nikolai András Kronberg asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Egy nagyon különleges helyzetben vagyunk. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az Európai Uniónak a fegyver kapcsolatosan közös álláspontja van, ez egyedi megállapodás és egy politikai eszköz, amely világosan meghatározza a kritériumokat a fegyver vonatkozóan. Az ENSZ is elfogadta ezt a megállapodást az idén, ez egy pozitív tendencia még nagyobb szerepvállalásra, még nagyobb elköteleződésre van szükség ezen a téren. Két állásfoglalás tervezet készült, az SND, a Zöldek és a GUL készítették az egyiket. Ez meg akarja erősíteni a korrupció, az átláthatóság és a közös kritériumok alkalmazása. Ilyen területeket érint tehát. A másikat az ALDE, az LPP e és az ECR készítette az eddigi közös álláspontot elégségesnek tartják és nem mozdítják elő a helyzetet. Sőt, gyakorlatilag egyfajta hátralépést jelent ez utóbbi, szemben azon tagállamokkal, akik a közös álláspontot aláírták. A néppárt ALDE állásfoglalási tervezet emellett az emberi jogok területén is szégyen teljesen teljesít. Az emberi jogok rendkívül fontosak, különös tekintettel a közel-keleti és az észak-afrikai helyzetre, ahová a fő fegyverkivitel irányul az EU-ból. Az EPP ALDE foglalás tervezetből teljesen hiányzik az emberjogi dimenzió. Zárásképpen annyit mondhatok, az Európai Parlament ideológiailag megosztott, az emberjogok védelme és a hadépar érdekei között a holnapi szavazás megmutatja, ki melyik oldalon áll. Lezek. Köszönöm szépen, Kramberg asszony, Lezek úr, a szó. Köszönöm szépen, eh, hölgyeim és uraim. A ezzel a témával kapcsolatban engedjék meg, hogy rámutassak egy specifikus problémára nevezetesen. Nem csak a cseh exportőrök találkoznak ezzel, miután mi tengerparton nem rendelkező ország vagyunk, csak repülőn esetleg más tagállamoknak a kikötőit használva tudunk szállítani, például német vagy lengyel kikötőket használva. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy egy további jóváhagyásra van szükségünk, és egyszerűen az engedélyezési kérdés a származási országban másképpen vetődik fel. Ez egy politikailag motivált lépés, de ez mindenképpen késedelmet jelent az egész procedúrában, sőt adott esetben megtagadják teljesen a kiviteli engedélyt. Nem beszélve arról, hogy a költségek sokkal magasabbak, és a vállalatok egyszerűen versenyképtelené válnak, és komoly károkat szenvednek el. Ez egy nagyon nagy hozzáadi értékű iparág, ami biztosítja több tízezer munkavállalónak a munkahelyét. Úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy a tengerparttal nem rendelkező államok diszkriminációt szenvednek el, és hátrányos helyzetben vannak a fegyverexport területén. Ezért én azt kérhetem már az összes intézménytől és instanciától, hogy mindenképpen egy, ö, tekintsenek el a további ö, engedélyezéstől, és ö, legyen egy megállapodás a ö, szerződés 36 nézőpontjának megfelelően. Maliban a lázadók német G3 fegyverekkel lövik a német és francia katonákat. Németország támogatja francia katonaságot, hadsereget, és közben Katarnak ad el fegyvereket, és így megy ez tovább a végtelenségig. Egyszerűen már nem lehetne abszurdabb a helyzet, de nem csak erről van szó, Tudjuk, mi történik, hogyha a különböző hadipari technológiákat ö, autoritár rezsimeknek adják át. Tudjuk, hogy embereket itt ezekkel a fegyverekkel ölnek meg és kínoznak. Tudjuk, hogy ezrek halnak meg újra és újra, és ennek megakadályozására 2008-ban az EU kormányok közös megállapodást fogadtak el a fegyverkivitelről. De tudjuk, hogy ez a megállapodás nem hat, és valószínűleg nem is hivatott hatásosnak lenni, hiszen a fegyverkivétel hasznos a hadipar számára, de hasznos akkor is, hogyha a stratégiai partnereinket akarjuk felszerelni bizonyos célokra, így a német kancellárasszony például Szaudarábiának akar fegyvert szállítani. Sokan gondolkodnak így, ezért a konzervatív többség elutasította az én jelentésemet a szakbizottságban. Javasoltam, hogy legyen hatékonyabb a közös megállapodás. Ezeket a javaslatokat egyébként a civil társadalom nagymértékben támogatta, de hivatalos keresztény szervezetek is támogatták. Mondom ezt azoknak, akik itt a parlamenten belül is zászlajukra tűzték a kereszténységet, és újra és újra hangsúlyozzák, hogy az Európai Unió egy békeunió. Aki valóban ezen az úton akar haladni, hogy az EU unió legyen, az holnap tehet ebbe az irányba egy lépést, holnap megszavazhatja az SND és a GUE tervezetét, amely tartalmazza az én javaslataimat, és tartalmaz az összes kompromisszumot is. És Lizek úrnak is szeretnék válaszolni, a konzervatív többség az én jelentésemet oly módon felvizezte az én jelentésemet, hogy csak, már csak ellene szavazhattunk, és aztán önök maguk is e jelentés ellen szavaztak. Hát miért, Lizek úr? Talán megválaszolhatna ezt a kérdést, hogy egyszer végre lefolytassuk komolyan ezt a vitát itt. Köszönöm, Lőzing asszony. Szalafrákos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az Európai Unió ö, főszerepet játszhat a ö, fegyver ö, export ellenőrzésében regionális és nemzetközi szinten is. 2008-ban elfogadta a tanács az Európai ö, Etikai Kódexet, és 8 kritériumot fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Az elmúlt évek során komoly erőfeszítések születtek annak érdekében, hogy megerősítsük a demokratikus ellenőrzést a tagállamokban a fegyver export esetén. Afrika és a más térségek valóban kihívás elé helyezik a tagállamokat, hogy valóban megfelelően végzik -e ezeket az ellenőrzéseket. Nagyon oda kell figyelni, mielőtt exportálnánk fegyvereket, különösen a szíriai helyzet esetet figyelembe véve, ahol súlyosodik a helyzet, és szerintem tiszteletben kell tartani a ö, szerződéseket és azoknak értékeit. Biztosaknak kell lennünk abban, hogy ezek, az áll, ezek a fegyverek eh, jó felhasználásra kerülnek. Az lenne a legjobb persze, ha nem lennének fegyverek, de hogyha mégis eh, összeütközések vannak, akkor mindig a legmodernebb fegyverek kerülnek, még a eh, világ legeldugottabb részein is. Most pedig Liszek úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen olyan világot kívánunk magunknak, amelyben béke honol ahol senki nem harcol senki ellen, ahol nincsenek fegyverek. Egyetértek az előttem szólókkal. Azonban nem ebben a világban élünk. És abban a világban, amelyben élünk, látnunk kell, hogy az Európai Unió a lehető legjobb dokumentumokkal, előírásokkal rendelkezik ezen a területen. Hiszen ilyen fegyverkiviteli ellenőrzés nem létezik máshol a világon. Sem az Egyesült Államokban, sem Kínában, sem Indiában, sem Oroszországban, ahol a legtöbb fegyvert gyártják a világon. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió példa mások számára. És éppen ezért nem értek egyet Lőzing asszonynal. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzés működik, hatékony, és jelenkornak megfelel. Az Európai Unió tagállamai közül senki sem exportált fegyvereket konfliktusos területekre, vagy háborús területekre. Ez az alapvető elv, ez az alapvető helyzet. A kérdés az, hogy az Európai Unió hogyan tudja a többiek is meggyőzni arról, hogy ez így helyes. Nagyon fontos az, hogy együtt fejleszünk ki a nemzetközi normákat. Az EU államok szorgalmazták a szerződéseket is ezen a területen. Az ENSZ-ben pedig áprilisban szavaztak erről. Itt stabilitásról van szó, ezt Lőzing asszony is kifejezésre juttatta. A békéről van szó, a biztonságról van szó. A terrorizmus ellen, a bűnözés ellen kell a világban harcolnunk. Köszönöm, Liszek úr, Games asszony. Az Európai Uniónak felelőssége van, hogy leállítsa a fegyver csempészetet, ami rosszabbítja a helyzetet a világban. És ugyanakkor meg kell egy valamilyen biztonságot is valósítania. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi az egyes fegyverszállítmányoknak a végleges célállomása, illetve ugyanez vonatkozik a katonai technológiákra is. Ezt még azonban nem valósítjuk meg, és a parlament szeretné ezt most elérni. A konzisztencia szempontjából nagyon fontos azt látnunk, hogy mi is forog kockán. Biztosítanunk kell a demokráciát, a stabilizációt, és hogy ne csorbuljanak ezek az elvek. Ezért kell törekednünk a holnapi felhívásra, hogy a tagállamok javítsák az átláthatóságát az információknak, és jobban kövessék nyomon a fegyver és a katonai technológiák exportját harmadik országokban. Különösen olyan esetekben, amikor ez amúgy is feszültségekkel terhelt övezetekbe irányul. A főképviselőnek biztosítania kell, hogy a 2009-es protokoll megvalósításra kerül, és pontosan operatívabban kell fogalmazni. Ez alapvetően fontosságú, és fontos, hogy rendszeresen ö, ö, fida, ö, ö, információk legyenek. Köszönöm szépen. Az Európai Uniónak megvan a közös álláspontja, és ez teljesen egyedi a világon. Ezzel elégedettek lehetünk egyfelől, mert ez egy jelentős előrelépés ugyanakkor, ez nem elegendő. A tény, hogy az Európai Unió a második legnagyobb e-, fegyverexportőr a világon, és ez a tendencia még csak fokozódott az Európai Unió belső szükségleteivel és a, védelmi költségek csökkentésével különböző indoklások vannak, amik az unión kívülre e, irányuló fegyverexportot e, próbálják igazolni. Nagyon sokszor esetben nem világos, hogy ezek a fegyverek hogyan és hol kerülnek majd felhasználásra. Éppen ezért van szükség koherenciára az elsődleges felhívás az az, hogy a jelenlegi különbségeket csökkentsük, és közös álláspontot dolgozzunk ki, a tagállamok fegyverexportja váljon átláthatóbbá ugyanakkor a meglévő adatok sem elegendőek és nem megfelelőek. Közös álláspont kell a gyakorlati szempontból és a tagállamok rendszerében, és fontos, hogy a kapacitások is az exportkontrollt megvalósítsák de végleges a fel, felelősség végül is a tagállamoknál vannak, amelyek kiadják az export engedélyeket. Köszönöm szépen, Kedám úr, és Állási úr nincs itt, úgyhogy Kukán úrnak adom meg a szót két percben. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr. Az Egyesült Nemzetek fegyver egyezményének fontosságát nem elég hangsúlyozni. Ez ugyanis további átláthatóságot eh, és elszámoltathatóságot tesz lehetővé az európai fegyverexport tekintetében, mivel az EU eh, e az egyik legnagyobb eh, fegyverexportőr a világon. Éppen ezért felelősségünk annak biztosítása, hogy ezek a fegyverek ne fokozzák a regionális instabilitást vagy a belső konfliktusokat. Egyes esetekben tudom, hogy nehéz eh, a tagállamok számára betartani a tanács közös álláspontját, ugyanis eh, különböző módon értelmezik azt. És ez különösen érinti a négyes kritériumot, eh, ami egyértelműen előírja, hogy a tagállamoknak meg kell tagadniuk az export engedélyt, hogyha megvan annak a veszélye, hogy a fegyvereket nem a honvédelemre használják fel, illetve káros hatással lesz esetleg a regionális stabilitásra. Fokoznunk kell a tagállamok fegyverexportjának átláthatóságát, és nyilvános jelentéseket kell kérnünk. Alaposabb EU politikára van szükség a fegyverexport ellenőrzésére, és különös tekintettel az emberi jogokra és a regionális stabilitásra, annak érdekében, hogy fokozzuk az európai fegyverexport legitimitását. Nagyon fontos, hogy a tagállamok szigorúan betartsák a tanács közös álláspontját, illetve ratifikálják a fegyverkereskedelmi egyezményt. Ugyanis a szavak, ha csak papíron vannak, és nem kerülnek megvalósításra, akkor semmit nem érnek. Köszönjük Kukán úr, Hovit úr két percre kap Köszönöm szépen, elnök asszony. mivel tudjuk, hogy mi történik Kairóban, amikor ez a vita folyik, azt is tudjuk, hogy mi történik az a fegyverexport termékeivel. Ez az első alkalom, hogy a nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződést üdvözölhetjük, hogy betöltse a szerepét a fegyverkereskedelem szabályozásában. Spanyolország az egyetlen ország, amely az emberi jogi kritériumokat is alkalmazza az aláírás napjától kezdődően. Erre kellene felhívni minden Európai Uniós tagállamot. Irán volt ez ellen a szerződés ellen, úgy gondolom, hogy az Európai Unió az a jó oldalra állt. Az EU etikai kódexhez is csatlakozott, és Felül kell vizsgálni az erre vonatkozó közös álláspontot. A civil társadalmat csak hat havonta tájékoztatják, és csak ki kiválasztott civil szervezeteket támogat, tájékoztatnak. A 7 8-as kritériumokat üdvözlöm. Az elnökség hogyan tudja indokolni, hogy nincsenek iránymutatások a rejtett fegyverekkel kapcsolatosan? Eston asszony is hangsúlyozta ezt a felülvizsgálatban. Átláthatósági szempontból pedig előrelépést kell lenni az online keresések tekintetében. A brit munkáspárt olyan terveket fogadott el, amelyek az előzetes felülvizsgálatra irányulnak, és arra, hogy részletes információt tegyenek közzé az engedélyekkel kapcsolatosan a cseh kormányzat. 50 ezer pisztolyt adott el az egyiptomi rendőrségnek az elmúlt hónapban. Remélem, hogy ma vagy holnap nem fogják ezeket használni, hogy megbánja a cselekedetét a cseh kormányzat, Preda úr. Köszönöm szépen. Industria de armament are un caracter strategic la nivel... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió szintjén a fegyverkereskedelem stratégiai jelentőség egyes tagállamok számára ez egy biztos bevételi forrás. Az Unió második legnagyobb fegyver exportőre a világnak, rögtön Amerika után. Csak azért, mert stratégiai jelentőségű ez az ágazat, az nem lehet kifogás arra, hogy az egyértelmű normákat nem tartjuk tiszteletben, Figyelembe kell venni, hogy hova irányul az eh, export, hova kerülnek ezek a fegyverek. A végcélra kell gondolni, hogy mi a végcélja, még akkor is, hogy egyes tagállamok kapnak exportengedélyt, nagyon könnyen előfordulhat, hogy eh, tovább adják e-, ezeket, így a helyi konfliktusokban rossz kezekbe kerülhetnek. A legális fegyver eh, jogszerű fegyver export is eljuthat eh, elnyomó eh, rendszerekhez, eh, és felhasználhatják ezeket a fegyvereket arra, hogy például leverjék a felkelőket, felkeléseket, tüntetőket. Mielőtt üdvözölném ennek a szerződésnek az aláírását, <clears throat> amely nyilván nagyobb szigorral ellenőrzi majd a a fegyverkereskedelmet, felhívnám a figyelmet arra, hogy mennyire kényes kérdés ez, ezért különösen nagy öröm, öröm számomra, hogy az uniós tagállamok aláírták, szinte mindegyik aláírta már ezt az egyezményt. Köszönöm, Merci, Monsieur Preda. Az is világos, hogy a problémákat eh, megpróbáljuk megoldani. Köszönjük eh, Préda úr, a spontán hozzászólások következnek. Tuszasz úr egy percben. Köszönöm. Export engedélyek kiadása a fegyverkereskedelem harmadik országokkal, ez szorosan összefügg azzal az imperialista politikával, amelyet az Európai Unió követ a világszínpadon a monopóliumok eh, fenntartása érdekében. Ez kiváló példája annak, hogy az Európai Unió és szövetségesei mit tesznek. Például Szíriában három és fél tonna fegyver került Horvátország érintésével eh, szír kezekbe. amikor Horvátország eh, uniós csatlakozását eh, ünnepeljük, akkor tudnunk kell, hogy Horvátországot arra használták, hogy a szíri ellenzék eh, kezébe fegyvereket juttassanak. A fegyver embargó megszüntetése elfogadhatatlan, tegyük fel a kérdést, hogy ki fegyverzi fel őket. Az elnök megszakítja, köszönjük, Tuszász úr. Végezetül, de nem utolsó sorban, tanács. Autre représentante qui vous a mandaté pour prendre la parole. Igen, főképviselő asszonytól megkapta a, a, a mandátumot arra, hogy felszólaljon valóban, köszönöm elnök asszony, a főképviselő asszony nevében szólok hozzá. First, let... Először is hadd köszönjem meg mindenkinek, aki hozzászólt a vitában, és javaslatokat tett, és biztosítani fogjuk, hogy ezek a tárgyalásokon megjelenjenek. A felvizsgálati folyamatot szeretnénk továbbvinni és továbbfejleszteni a közös álláspontot. Nagyon köszönöm, hogy Howard úr felvetette azt, hogy a 7-es és a 8-as kritériumokra kell összpontosítani, és a nemzeti értékeléseket el kell végezni. A kettes kritérium, ami az emberi jogokat illeti, már így is igen nagy súlyjal szerepel. A közös álláspont, mint eh, amiről többen pozitívan nyilatkoztak, valóban hozzájárult a fegyverkereskedelem ellenőrzéséhez a tagállamokban, és ezzel felelősebbé, elszámolthatatóbbá és átláthatóbbá válik. Ugyanakkor a megvalósítás a tagállamokban mindenféleképpen az előírt feltételek szerint kell, hogy megtörténjen. Egységes keretre van szükség európai szinten, aminek része többek között a jelentős információt sere a tagállamok között. Ez azonban még nem jelent egy egységes engedélyezési rendszert, és a fegyverellenőrzés ellenőrzés sel kapcsolatos döntés továbbra is nemzeti hatáskör marad. A konvergencia és a harmonizáció a fegyverexportban feltételezi az információcserét, illetve a tagállamok közötti kölcsönös nyomást gyakorlást, és ez azt jelenti, hogy az egyes tagállamokat el lehet számoltatni a döntéseik kapcsán nyilvánvalóan még további előrelépésekre van szükség, és a folyamat végül is erről szól, de azt hiszem, hogy büszkének kell lennünk arra, amit már eddig is elértünk, és azt hiszem, hogy jó példával szolgálunk az EU-n kívüli országok számára is. Az EU volt az felelősség és az átláthatóság fő támogatója a globális fegyverkereskedelemben, és a fegyverkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokon is ezt az álláspontot képviseljük az ENSZ-en belül. A tavaly áprilisban elfogadott ETT New Yorkban egy nagyon fontos eszköz, és ez komolyan hozzájárul a fegyveres konfliktusok által érintett területek biztonságához. Az egyezmény lehetőséget teremt arra is, hogy egységes feltételek érvényesüljenek a fegyverexportban, nem csak az EU-ra gondolva, és ez biztosíthatja az áttekinthető, átlátható szabályok érvényesülését. Ez végül is a tisztességes versenyt is biztosíthatja e- ezen a nagyon érzékeny piacon. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel lezárjuk a vitát. Miniszter úr, holnap 12 órakor szavazunk. A napirend szerint következik a Moreira úr jelentése a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás témájában. Elsőként megadom az előadónak 4 percre